Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megnyitottam ezennel az ülést. Napi rendünk szerint a számvevőszék 2009-es évi jelentésének ismertetése következik. Um, przedstawi e, swoje sprawozdanie e, przewodniczący prezes Trybunału Elsőként az Európai Számvevőszék elnöke Da Silva Caldera úr fogja előterjeszteni az előadását. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek az önök mai vitájában. Az Európai Számbevőszég éves jelentését terjesztem elő a 2009-es költségvetés teljesítéséről, amelyet már önnek, elnök úr, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak 2010. november 9-én előterjesztettem. Négy fő üzenetem van. Először is a számvevőszék megállapította, hogy az Európai Unió számlái kimutatásait tisztán tükrözik, hitelesen tükrözik a pénzügyi pozíciókat, a különböző műveletek és a pénzforgalom eredményeit. Ez a harmadik